Mielőtt rátérünk a szavazásra, két bejelenteni valom lenne, és kérem a figyelmüket. Az első a tajvani földrengésre vonatkozik. A plenári ülés kezdetekor a tájváni szörnyű tegnapi földrengés áldozataira gondolunk. Vannak olyanok, akiket még meg sem találtak. Az áldozatoknak, családjaiknak, az nap 24 órájában dolgozó mentőszolgálatoknak szeretnénk eljutatni gondolatainkat, együttérzésünket. Másodszor pedig a második bejelenteni valóm a francia